Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves Megnyitom az Európai Parlament ülését. A 2008. december 18-án berekeztett ülés szakot újra megnyitottnak nyilvánítom. Kedves kollégák, önöknek, mindannyiuknak boldog új évet kívánok! Remélhetőleg a 2009-es év jó év lesz.